Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégek. Mi a e, Libének és a Kontnak az elnöksége nagyon örülünk annak, hogy itt vannak ma velünk a közös találkozónkon. Nagyon fontos kérdésről van szó, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Itt a bizottság egy jogi javaslatot tett. Vannak jelentéstevőink, akik egyenlő mértékben vették ki a részüket a munkából. Először, hogy kérdezem meg, hogy a napi renden mindenki egyetérte. Igen, akkor szeretném tájékoztatni önöket, hogy nyilvános az ülés, és az interneten közvetítik. Ezen kívül most a január 22-e ülés jegyzőkönyvének az elfogadásával kapcsolatban van-e valami kérés? Nincsen. Akkor bele is kezdhetünk, mert leszögezhetem, hogy a közös találkozónak a jegyzőkönyvét és a napi rendjét így döntöttük el, és végre elkezdhetjük a négyes napi rendi pontot, és átadnám a szót a LIBE szakbizottságból a jelentéstevőnek. Herr, Herr erste? Herr Gressle? Ja. Also, der Kollege Lobes. Elnök, López Aguilar úr nem szeretne bevezetőt tartani, hanem rögtön a lényegre térünk, úgyhogy a jelentésre vannak Ingeborg Kresslének adnám meg a szót. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. A társjelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani. Száz módosítót kaptunk, 24-et mi adtunk be, a többit a kollégák a Libéből tegnap volt egy árnyék előadói találkozónk, ez volt az első, és megállapítottuk, hogy egyetlen árnyék előadó sem jelent meg, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nincsen probléma, amit meg kellene beszélnünk. A két előadó egy olyan irányvonalat javasol, amely a fő pontokat érinti, azt, hogy mit szeretnénk benne a jelentésben, minimális szankciók, az áfa, ezek azok a pontok, amit mindenképpen meg akarunk beszélni. Nem fogunk már olyan módosítókat elfogadni, amelyek ez ellen emelik fel a szavokat, tehát a héját mindenképpen benne szeretnénk hatni, szeretnénk minimális és maximális szankció mértékeket megszabni. Aztán lesznek még kiegészítő elemek, mert hogyha azt akarjuk, hogy ez az irányelv igazán hozzáadott értéket terem, teremtsen, akkor a PIF-nek a kiterjesztését más területekre nem fogadjuk el. Volt néhány módosító, ami kompromisszumos, ezeket kiosztottuk, tegnap mindenkinek elküldtük, de még mindenkinek a rendelkezésére nem tudom, Weber kolléga itt van? mert szerettem volna vele beszélni a módosítóiról, nem egészen értjük, hogy hogy, hogy értelmezzük ezeket, de akkor majd felveszem vele a kapcsolatot. Kidolgoztunk egy irányvonalat, ezt tartjuk a módosítókban is, és a szavazó listán is. Nagyon rövid az időnk még találkoznunk kell, főleg Weber asszonya, akkor utána, amikor kész a szavazólista, akkor ezt mindenkinek elküldjük, és nyitottak vagyunk a kérdésekre. Tehát egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet a jogi alapot illetően, mert a, mi a 325-öset szeretnénk, a másik szakbizottság a 382-eset, és a szerződés 15 per 1-es bekezdését illetően is eltér a véleményünk, hogy hogyan értelmezzük. Tehát nincsen ebben a kérdésben és minden másban van, és majd minden frakciónak bele kell gondolni, hogy a jogi alapot illetve mit akar tenni. Én nem tudok erről most többet mondani. Én ennyit mondtam volna, tényleg nagyon jó volt az együttműködés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kreszle asszony. És a LIBE szakbizottság elnöke következik. Köszönöm szépen. Good morning. Good morning, everybody. Uh, our colleague... Jó reggelt mindenkinek. Gressle asszony most említette, hogy együttműködtünk, nagyon jó volt az együttműködés. A PIF jelentésnek a módosítóiról lesz most szó. Először is köszönet és dicséret illeti a társelőadót, nagyon jól együtt dolgozott velünk. Nagyon elhúzódtak a viták, de végre megállapodtunk egy közös álláspontban, ezt tükrözi a szövegtervezet is. Úgyhogy nem fogunk tovább minden módosítóra kitérni, csak a legfontosabb blokkokra és pontokra, amit szeretnék megismételni. Először nem értünk egyet a jogi alapot illetően. Ez tény. De csalás, a héja elkerülést és csalást illetően egyetértünk, ez a 35 38 49 50-es módosító, és kivettük a bevételeket ennek az irányelvnek a hatásköréből, tehát meghagyjuk a héját úgy, hogy a tagállamoknak a joga az, hogy szigorúbb jogszabályokat vezessenek be, ha szeretnék. Készen a kompromisszumra is, annak érdekében, hogy a nemzeti joganyagoknak a hatáskörét megerősítsük, tehát kompromisszumra készek vagyunk, a hatékony és egyenlő bánásmódot illetően is ugyanez igaz, és a specifikus kötelezettségek kihagyására is ez igaz. Greta asszony egy alternatív megszövegezést javasolt, amely a közalkalmazottakra vonatkozik, az 50, 51-es és 79-es módosítók vonatkoznak erre. Itt még lehet egy kicsit manővereznünk, ami a minimál szankciók eltörlését illeti. Igazából itt a büntetőjogról van szó, és az Európai Parlamentnek itt van egy döntési jogköre, és bár tudtam vagyunk annak, hogy a tagállamok joganyagai jelentősen eltérnek. Annak is tudatában vagyunk, hogy még nagyon közelíteni kell a joganyagokat egymáshoz. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy szükség van egy olyan álláspontra, amely a bűnelkövetéseket és a rá, miattuk kíróható minimális büntetéseket megszabja. tartjuk magunkat ahhoz az elfhez, hogy muszáj utalnunk a minimális szankciókra. Azon kívül nem értünk egyet abban sem, hogy az Eurojust milyen szerepet játszon a jövőben, de a 96-tól századik módosítók, amik amiket a társelőadókkal úgy döntöttünk, hogy ezek keretében tudunk kompromisszumot kötni megint. Kressze asszony segített ezt elő. Úgyhogy én csak hálás tudok lenni, nagyon jól együtt működtünk. És azt hiszem megint csak jó példa ez arra, hogy annak ellenére, hogy göröngyös az eljárás, mivel az eljárási szabályzatnak vannak bizonyos buktatói ebben a házban, amelyek sajnos túl gyakran több szakbizottságot tesznek meg illetékesnek, és aztán ránk hagyják, hogy halálosan kimerítsük magunkat, hogy a lehető legkomplexebb eljárási kérdéseket is megoldjuk, ennek ellenére az eredmény, a sikert jelez, és nagyon hálás vagyok emiatt. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank äh, den beiden Co-Berichterstattern. Köszönöm szépen a két társjelentéstevőnek. Abból indulunk ki, hogy heves politikai vita lesz majd ennek kapcsán. A mai napi rendünkön az szerepel, hogy az egyes módosítókat megvitassuk, értékeljük, Kérdezem, hogy szeretnének-e hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak biztos szeretnék lenni abban, hogy jól értettem, amit a két társelőadó mondott. Tehát jól értettem, van egy, megállapodtak abban, hogy megváltoztatják a jogalapot. A 83-as cikkre vonatkozólag, vagy ezt nem tették? A kezdetektől fogva abból indultunk ki, csak hogy tisztázzam a dolgot, hogy a konszakbizottságnak erős érvei vannak amellett, hogy a 125-öshöz ragaszkodjon, és a Libének pedig van egy erős érve, hogy a 83-as cikkhez ragaszkodjon, mint jogalaphoz, tehát erről külön szavazunk, erről a kérdésről. Jó, tehát akkor megállapodtak abban, hogy ebben nem állapodtak meg elnézést. Én a Libe szakbizottság tagja vagyok, úgyhogy most már ezt megértettem. Aztán mindkét előadó minimális szankciókról beszélt. Úgy értettem, hogy megállapodtak abban, illetve egy olyan megállapodást kötöttek, amelyben szerepel a minimális szankciók meghatározása. Ha ez igaz, akkor ez a zöldek számára nagy problémát jelent. Ön a bevezetőjében elmondta, hogy ezek büntetőjogi jogszabályok, és én úgy gondolom, hogy nem most érkezett el az ideje annak, hogy elkezdjünk büntetőjogi elemeket bevonni a jogalkotási munkába. Nem vagyok biztos abban, hogy támogatni tudjuk majd a kompromisszumot. Most rátérek a harmadik pontra, ez a héjacsalás kérdése. Ezzel kapcsolatosan még mindig gondolkodunk azon, hogy mi legyen, illetve én személyesen sem alakítottam még ki a véleményemet. Nem világos számomra, hogy ha ezt a csalást bevesszük, ezt a fajta csalást bevesszük ebbe a javaslatba, hogy akkor mindenféle héjacsalást az Európai Ügyészség kezel majd, és teljesen elveszik ezt majd a nemzeti ügyészségek hatásköréből, mert ez az új Európai Ügyészség számára egy nagyon nagy teher lenne, és elvenni az ösztönzést a tagállamoktól, hogy harcoljanak a csalás ellen. Tehát érdekelne, hogy ez pontosan hogy is néz ki, ugyanis nem vagyok biztos abban, hogy itt érvényesülne az arányosság elve, hiszen az európai költségvetésben egy százaléknyi héja folyik be csupán, és 99% a nemzeti költségvetésekbe. Érdekelne tehát, hogy ez pontosan hogy is van, jó lenne, ha tisztáznák ezt a kérdést. Ugyanis látom, hogy a héjacsalással kapcsolatosan több kollégának is fenntartásai vannak. Köszönöm. Köszönjük szépen Sargentini asszonynak, a következő a listán Bratkovski képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt beszéltünk több anyagról, és itt ezekben az anyagokban pedig áfa kérdésekről van szó. Utalnék a szerződés 13. pontjára, az Európai Unió működéséről szóló szerződésről van szó, és itt egy különleges eljárást irányoznak elő, hogy hogyan alkalmazunk ezt az elvet. Azonban mégiscsak van összefüggés a költségvetés és az áfa befizetések között. Az a helyzet, hogy a tagállamoknak megvan a saját bevételük, megvannak a saját forrásaik, és így a saját forrásaik plusz EU-s források tovább bonyolítják a kérdést. Egyetértek azzal, hogy itt az Európai Unió gazdasági érdekei állnak előtérben, hiszen ezek a mi közös érdekeink, azonban hiányoznak a megfelelő definíciók. És nem látom világosan a határokat sem, hogy hogyan húzták meg ezeket. Itt, itt igazából minden, ami negatívan hat ki a nemzetközi költségvetés, az negatívan hathat ki az európai költségvetésre is. Tehát eh, itt a vállalatok a nemzeti kasszába fizetik be az áfát. Tehát ennek közvetlen kihatás nincsen az európai költségvetés. És eh, most az európai ügyészségre kérdeznék rá. Tehát az és itt ismét a cikk, idevágó cikkeire utalok, hogy ennek a feladata a csalások elleni fellépés és a csalások kiderítése. Tehát, ami az áfára vonatkozik, az az Európai Ügyészi Hivatal kompetenciájába tartozik. Azonban később ezt mégiscsak korlátozták, és pedig az irányelv definíciója alapján. Ebbe pedig az van, hogy az áfa bevételek az Európai Unió gazdasági érdekeit szolgálják, és a ügyészség pedig a szerződés értelmében felelős. Az európai gazdasági és pénzügyi érdekek betartásért És 16 ezerre eset van évente, amely összefügg az áfával. És ez az Európai Ügyészség számára egyszerűen lehetetlen feladat. Ez ott tagállamokra kell, hogy háruljon, hiszen ez óriási mennyiség. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e további felszólalások a két szakbizottság részéről. Úgy látom, hogy nem. Akkor most megkérném a bizottság képviselőjét, Súr Schröder asszonyt, és Kul urat az Olaftól, hogy ők is közöljék velünk, hogy mit szeretnének mondani Súr Schröder asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindenek előtt az előadóknak szeretnék köszönetet mondani, de a parlamenti képviselőknek is, hogy módosítókat nyújtottak be, hogy jobban tudjuk védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Ez egy hosszadalmas folyamat, azonban a dolgok nagyon jó irányba haladnak. Figyelmesen hallgattam az előadott véleményeket a két előadó részéről, és a bizottság részéről pedig örülünk ennek az eredménynek, főleg azért, mert sikerült olyan esetekben kompromisszumot találni, amelyeket a bizottság kulcsfontosságúnak tart. Fontos, hogy a parlament támogatja a, a bizottságot, és pedig azért, hogy milyen esetekben történik jogsértés. A bizottság a hatályt is szerette volna egy kicsit kiterjeszteni. Ez is egy nagyon jó fejlődés. Egy másik fontos elem pedig a szankciók rendszere. Itt a büntetőjog területén vagyunk, és ez természetesen attól függ, hogy milyen fajta csalások voltak, hogy milyen szankciókat alkalmazunk, hogy a jövőben megakadályozzuk ezeket. A két előadó megállapodott a minimális és maximális szankciókban is. Ez egy nagyon érzékeny téma, de most előttünk van, és nagyon jó alapot képez majd a trilógushoz. Majd a következő elnökség alatt. A bizottság pedig örül, hogy megkönnyítheti, előmozdíthatja az eszmecserét. Természetesen van itt egy időbeli korlátozás, amiről nem volt szó, de a módosítók alapján tudjuk, hogy a két szakbizottság egyetért abban, hogy támogassa a brüsszeli bizottságot, hogy a történelmükben először a csalások időbeli korlátozását is megoldjuk. És ennek érdekében pedig szeretnénk fellépni a csalások ellen. A múltban láttuk, hogy egy bizonyos határidő elteltével nem lehetett már bizonyos csalások esetében fellépni, most ez lehetséges lesz. Éppen ezért nagyon örülünk ennek. Nagyon fontos az, hogy egy intenzív vitát folytassunk le erről a jogalapról, igen. Tudjuk, hogy még nem értünk egyet itt, a bizottság a 352-es cikkben foglaltakot ragaszkodik, és esetleg Sargentini hogy megválaszolhatja majd a áfa kérdést, és hogy ennek milyen következményei lehetnek majd az európai ügyészség tevékenységére. Két különböző javaslatot nyújtottunk itt be, tehát itt büntetőjogi tekintetben, és szerintem az áfát is vonjuk be az Európai Unió pénzügyi érdekeinek körébe. Itt van az Európai Ügyészség, ez pedig egy rugalmas referenciát képez az irányelvhez. Az biztos, hogy a, az áfa kikerül az irányelvből, és az európai ügyésznek nem lenne kompetenciája illetékessége, hogy áfacsalás esetében fellépjen. Az ügyészség részéről valahogy megoldást kell találni, hiszen az ügyész nem felelős minden egyes áfacsalás ügyében. Ez teljes mértékben azon múlik, hogy az Európai Ügyészség a jogalkotótól milyen illetékességet kap, hogy milyen esetekben szólhatna bele. Tehát a bizottságnak van egy javaslata, és ezt a javaslatot pedig természetesen meg kell vitatni majd a parlamenttel és a tanácssal együtt, de mindenképpen látnunk kell, hogy az ügyészségnél lehetne megoldást találni, tehát például, hogy komolyabb áfacsalások esetében az ügyészség mégiscsak illetékes, de ez egy olyan téma, amit még a jövőben is meg kell vitatnunk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy Kul úr az Olaf részéről szeretne kiegészítést adni? Köszönöm szépen. Egy egészen rövid megjegyzésem lenne. Teljes mértékben támogatom azt, amit Alexandra mondott. Úgy gondolom, hogy nem szabad szemlől tévesztenünk, hogy mennyire lényeges ez a jogközelítés. Főleg itt a javas, azon javaslat alapján, hogy legyen egy európai ügyészség, hiszen ez a javaslat a nemzeti jogokon alakulna ki, hiszen természetesen az európai ügyészség a nemzeti ügyészségekkel dolgozna együtt, tehát főleg az anyagi jog tekintetében. Itt mindenképpen feltételeznünk kell, hogy az európai ügyészségnek a nemzeti jogrendszerek közel, egymáshoz közelítésén kellene fellépülnie. És itt néhány központi elemről is szó volt, tehát még egészen röviden az áfáról. Az Európai Bíróság gyakorlatában már biztosítva van, hogy a 325-ös cikk alá essen ez, és ahogy Alexandra mondta, ez nagyon fontos, hiszen a normák itt sokkal precízebbek, mint a 83-asban. A 325 pedig hatékony, elrettentő, megfelelő intézkedésekről beszél. A 83-as cikkben pedig minimális normákról van szó. Tehát, hogyha itt ambíciózus módon szeretnénk a jogrendszereket egymáshoz közelíteni, akkor a 3, 325-ös igazából egy jogilag már előre megadott opció lenne. Ezt is szeretnénk megemlíteni. Nagyon fontos kérdésről van szó. Köszönöm. Vielen Köszönöm szépen. Most Inge Gressle kap szót. A kérdésem, hogy a parlament milyen szerepet szeretne játszani itt, ennek a felépítésében, hiszen a 325-ös megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy egyenjogú társjogalkotó vagyunk, a 83-as viszont kipenderít minket ebből. Tehát szerintem akkor lépjük meg az első lépést, és nézzük meg, hogyan fejlődik tovább. Hogyha a második lépést az első előtt tesszük meg, akkor semmi befolyásunk nincs arra, ami történik. És erről pedig szeretném eltanácsulni a parlamentet. Tehát a Libe javaslatról még szavazunk. Számunkra nagyon fontos lenne, hogy ne adjuk vissza, amit már megkaptunk. És a PIF-ben pedig kompetensek vagyunk az ÁFA kérdésekben. A PIF egyezmény ezt ki is jelenti. És a lengyel kollégámnak pedig azt mondanám, hogy az ÁFA-t is szabályoznunk kell. Legalább évente 100 millió eurós határokon átnyúló áfacsalás esetekről van szó, nagyon bonyolult esetekről van szó, senki nem tudja ezeket mind nyomon követni. A mi érdekünk és a nemzetállam érdeke is, hogy ezeket az eseteket figyelemmel kísérjük. És az biztos, hogy itt az Európai Unió hozzáadott értéket tud létrehozni. Ettől pedig nem szabad visszariadnunk. Szargentini kolléganő elve, amit mondott, tehát, hogy itt igazából az ügyészség belefullad majd az esetek komplexitásába, magas számába. Hát ezt az EPO rendeletben szabályozni kell. Hogy milyen lehetőségei vannak az Európai Ügyészségnek, hogy együttműködjön a nemzeti ügyészségekkel. Hát itt a bizottság javaslatát nagyon alaposan meg kell még vitatnunk, és a költségvetés ellenőrzésnek itt fontos szerepe van hiszen az Olafnál is láttuk, hogy ez egy eh, probléma. És eh, szerintem itt eh, nem, nem szabad az áfacsalást a PIF irányelvből kivenni. És ezzel a kérdéssel pedig komolyan kell foglalkoznunk. A nemzeti ügyészségek, a nemzeti igazságszolgáltatás sem küzd tűzzel vassal ezek ellen tegye meg az Európai Ügyészség, és egy nagyon fontos érv ez, hogy legyenek minimális szankciók. Tudjuk, hogy például Hollandiában ez a dolog problémás. De hogyha a minimális szankciókat sem vezetünk be, akkor el is felejthetjük a dolgot. Akkor igazából minden úgy marad, ahogy van, mindenki azt csinál, amit akar, különféle eredményekkel, és főleg azzal az eredménnyel, hogy a belső piacon a szervezett bűnözés mindig oda megy, ott épít fel cégeket, ott fog csalni, ahol a lehető legkisebb ellenállásba ütközik. És nagyon valószínűtlen az, hogy elkapják őket. És parlamenti képviselőként nem fogadhatjuk el azt, hogy jogi légüres tér legyen az Európai Unióban. Nagyon komoly dologról van szó. Azt kérném, ha már nálam van a szó, hogyha az EPO-ról szavazunk, akkor a KONT szakbizottság javasolt egy pontot, és pedig, hogy a parlamentet részesíteni kell az EPO kiválasztásánál. Ezt úgy alakítottuk, hogy a LIBE kompromisszumai még szigorít is. Tehát nem szabad kiengedni a csalókat egy légüres térbe. Tehát mindenképpen kell egy kinevezési eljárás, kell egy olyan eljárás, hogy valakit hogyan lehet eltávolítani. Tehát a bizottság javaslatai nagyon elégtelenek. Hogy úgy mondjam, használhatatlanok. A megfelelő dolgokat kell tennünk. És egy olyan európai ügyészséget kell felépítenünk, amely odafigyel, hogy ne legyenek ilyen jogi senki földje pontok Európában. Itt a kinevezés kérdése és az elbocsátás kérdése nem megoldott. És a KONT szakbizottság, bozottság módosítót valószínűleg nem fogadják el a Libében, de akkor ez egy dráma lenne. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Látom már, hogy nehéz ez az egész kérdés, ami engem illet, hogy utaljak arra, hogy az a pont, amit Sargentini asszony felvetett, talán López Aguilar úr reagálhatna erre. Tehát itt arról a kérdésről van szó, hogy legyenek-e minimál szankciók. Ez nem csak Hollandia számára nagyon bonyolult kérdés, és én is feltennék egy kérdést a bizottságnak nevezetesen, hogyan állnak a megbeszélések a tagállamokkal ebben az ügyben. Mi itt a KONT szakbizottságban az unió pénzügyi érdekeit védenénk, ez a központi célunk, bár néhány tagállam úgy gondolja, hogy a PIF irányelvet arra kellene használni, hogy egy európai büntetőjogot teremtsünk. De ez két különböző kérdés. Én nem hiszem, hogy itt a parlamentben lenne ezt illetően egyetértés, hagy utaljak arra, hogy a liberálisok részéről is, a frakción belül is nagyok az eltérések, és mi úgy gondoljuk, hogy van itt még azért néhány akadály, amit le kell győznünk, úgyhogy López Aguilar úr talán, talán szólhatna ez ügyben, és aztán a bizottsághoz fordulok. Önök mit gondolnak, hogy állnak a tárgyalások a tagállamokkal? Változott valami? Köszönöm szépen! Nem leszek hosszú, összefoglalhatom nagyon röviden. Gressle asszony és én, mint jelentéstevők, egyetértünk az alapkérdésben. Bizonyos kérdéseket, illetően viszont azt gondoljuk, hogy semmiképp sem tudunk egyetérteni. Azt hiszem, hogy ő nagyon jól ismertette az álláspontjainkat, a módosítókat illetően. Én pedig egyetértek azzal, amit mondott. Csak annyit tudok hozzátenni, hogy ami a jogalapot illeti, már akkor, amikor megkezdtük a tárgyalásokat, egyértelmű volt, hogy nem fogunk semmiképp sem egyetérteni. Persze én látom, hogy a 325-ös cikk alkalmazása megkönnyítené azt, hogy az irányelv úgy alakuljon, hogy a parlament szerepe erősödjön. A 83-as cikk a tanácsot vonja be. Tehát a 83-as nehézkesebb. De egyelőre nem tudjuk megjósolni, hogy lesz-e harmonizált büntetőjog. De elméleti alapon pontosan ez az elképzelés. Az elképzelés ugyanis az, hogy az Európai Parlament bűnügyi jogalkotóként lépjen föl, most először. Nem mindent illetően, de bizonyos korlátozott keretű kérdéseket illetően. Az, hogy mik ezek a kérdések, ezeket pontosan tisztáz a 83-as cikk. Korrupció, terrorizmus, emberkereskedelem, pénzmosás. Van néhány olyan bűn, elkövetés, ami határon átnyúló, és ezeket fedi a 83-as cikk. Viszont a, kértünk jogi tanácsadást a jogi szolgálattól, és azt a választ kaptuk, hogy az a szakbizottság a felelős és az illetékes, a Juri szakbizottság, amely ezzel a témával foglalkozik, és a Juri egyértelmű véleményt nyilvánított, a jogalap a 83-as cikk. A Juri szakbizottság tehát döntött, és végleges a döntésük ezért követtük ezt, de ugyanakkor nagyon sokan nem értenek egyet ezt illetően. Tehát az fog történni, hogy minden egyes szabadságban külön szavazni fognak erről a saját kritériumuk szerint. Aztán vannak picike eltérések is, azt illetően, hogy az Európai Főügyészi Hivatal, az EPO hogyan alakuljon. Szerintem az egy nagy lépés lenne előre. hiszen így kialakíthatnánk egy olyan keretet, amely meg, amelynek a keretében a bűnügyi ügyekben együtt tudnak működni európai szinten. A vádemelésben és abban, hogy mi történik olyan bűnügyekben, amelyek egész Európára kiterjednek. Ez mindenképpen meg fog történni a jövőben, nyilvánvalóan nem holnap, de abban egyetértünk, hogy ez a jó irány. Tehát az EPO igazából egy tovább lépés. Most akkor a véleménykülönbségeket bevettük a szövegtervezetbe. Ami viszont az héja kérdését illeti, ez egy európai bevétel, európai erőforrás, és bizonyos mértékben bele kell, hogy kerüljön az irányelvbe nem akármilyen adóelkerülésről és adócsalásról beszélünk, hanem arról, hogy biztosítani tudjuk, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni csalások ellen védekezni tudjunk a héja bevételek területén. Azokat a bevételeket illetően, amelyek az uniót illetik mert az Európai Unió számít arra, hogy a héja bizonyos százalékát megkapja. Ezt azonban a tagállamok szedik be. Viszont ez egy nagyon jelentős bevétel arra, hogy az uniót finanszírozzuk. Végül a minimális büntetések kérdése. Ez egy nagyon fontos kérdés. Erről szól az egész irányelv. Pont arról szól, hogy legyenek közös normáink arra, hogy hogyan büntetjük a bűnelkövetéseket, a jogsértéseket Európai Unió szinten. És legyenek minimális szankciók, amelyek előbb-utóbb fel kell, hogy karolják a tagállamok is azok, amelyek nem szabtak még meg minimális szankciókat. Ez az elképzelés, ha ezt nem tesszük meg, akkor semmi értelme nincs annak, hogy európai büntetőjogról beszéljünk, vagy arról, hogy az európai parlamentek mi a szerepe ebben. Kell, hogy legyen egy minimális szankciókat illető uniós együttműködés, de itt leragadtunk, elakadtunk, és csak egy dolognak tudok örülni, annak, hogy mind a kontban, mind a libében egyetértünk abban, hogy igen, a végső szövegezésben kitérünk erre a kérdésre. Elnök, köszönöm. A bizottság, tessék. Köszönöm szépen, Toyrer úr. Ami a minimális büntetéseket illeti. A bizottság szempontjából hagy hangsúlyozzam, hogy van néhány tagállam, ahol már minimális büntetéseket megszabtak az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megsértésére az azzal kapcsolatos csalásokra. Tehát ez nem egyszerűen a bizottság elképzelése, hanem az elemzéseink azt mutatják, hogy már vannak ilyen szankciók bizonyos tagállamokban, csak nem mindegyikben. Azért szeretnénk harmonizálni ezt a szintet ezzel az irányelvel. Az a kérdés, hogy az európai büntetőjogban legyen-e minimális szankció. A mi kutatásaink azt mutatják, hogy mind a 325-ös cikk, mind a 83-as cikk második bekezdése, a minimális szankciók bevezetését uniós szinten támogatja. A 83 per 2-es cikk kifejezetten megemlíti ezt, a 325-ös pedig lehetővé teszi, hogy megtegyék a tagállamok ezeknek a bevezetését tehát a tanácsban tartjuk a kapcsolatot a tagállamokkal, és arról van szó, hogy van jó sok tagállam, amelyik szkeptikus, ez egy diplomatikus megfogalmazása részemről, eh, vannak fenntartások, a minimális szankciók bevezetésével kapcsolatban azzal a felkiáltással, hogy ez még soha nem történt meg eddig. Meg kell, hogy mondjam, hogy a büntetőjog nagyon érzékeny témakör, és fel kell tennünk a kérdés, hogy szükség van-e erre uniós szinten. Arról sincs egyébként szó, hogy egységesen elleneznék a tagállamok azt, hogy bevezessük a minimál, minimál szankciókat, csak egyszerűen arról van szó, hogy többségi támogatást nem kap a bevezetés. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Mi történt, hogyha a javaslatba belevesszük a minimál szankciókat? Akkor ez azt jelenti, hogy minden egyes bűn elkövetés esetében minimális szankciókat szabhatunk meg uniós szinten? Nem. Korlátozott a köre ezeknek a bűnelkövetéseknek, ahol minimális szankció kiszabható hiszen ezen a területen arról van szó a pénzügyi érdekeket, illetően, hogy nincs elég elrettentő eszközünk. Ami a többi bűnelkövetést illeti, ezen a téren nem vezetünk be automatikusan minimál szankciókat, hiszen a szerződés is ezt mondja ki, ezért aztán nem kell attól tartani, hogy horizontálisan, automatikusan alkalmazzuk ezt a megközelítést. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a szakbizottsági tagok közül szeretne valaki felszólalni, de Jong úr, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit elkéstem, és Időközben még el is kellett mennem, miután megérkeztem, elnézést kérek ezért. A minimális szankciókkal kapcsolatosan mondanék néhány szót. 2012-ben az Európai Parlament elfogadta az én jelentésemet, amely büntetőjogi kérdésekről szól. Ennek a jelentésnek a lényege az volt, hogy következetesnek kell eljárnunk a büntetőjog területén. Volt egy vitánk a minimális szankciókról a hamisítás területén, ezzel McIntyre jelentés foglalkozott, a különböző minimális szankciókkal kapcsolatosan hosszas vitákat folytattunk, és végül a Lébeszakbizottság tagjainak többsége a minimális szankciók ellen volt. Az egyik fő érv az volt, hogy ha következetesek vagyunk, akkor nem lehet az, hogy egy javaslat minimális szankciókat vezet be egy bizonyos területen, horizontális megközelítésre van szükség, először is a bizottságnak, ilyen javaslatot kell előterjesztenie, hogy hogyan értelmezi a minimális szankciókat, mik az előnyök, mik a hátrányok. Továbbá meg kell határozni, hogy konkrétan mely jogsértések esetén kell ilyen szankciókat foganatosítani, ha több ennek az előnye, mint a hátrány, és harmadsorban kell jogalkotási javaslatokat készíteni ezen a területen. Ez lenne a megfelelő következetes eljárás. Most azonban azt látjuk, hogy az Európai Bizottság a hamisítás területén javaslatot terjesztett elő a minimális szankciókra, ahol a tanács azt mondta, hogy nem akar szankciókat, és most itt a PIF területén mi Európai Parlamentként Hirtelen szintén teljesen más, az eddigi gyakorlattól teljesen eltérő megközelítést foganatosítunk, és két jelentéstevő előterjeszti a minimális szankciók lehetőségét, illetve javaslatát. Nem tudom, hogy az EPP-n belül van -e erről konszenzus, de emlékszem határozottan arra, hogy egy horizontális találkozó alkalmával, amikor jelen volt az Európai Bizottság, és feltettem a kérdést, hogy mindenki hajlandó lenne kérni egy nyilatkozatot az Európai Bizottságtól arra vonatkozólag, hogy készítsen egy horizontális javaslatot a minimális szankciókról. Épp a néppárt volt annak idején egyébként az, aki ellenezte ezt, azt mondván nem akarunk minimum szankciókat bevezetni, és nem is akarunk éppen ezért javaslatot az Európai Bizottságtól erre vonatkozólag. Most érdekes, hogy a kont kontextusán belül újra beindult ez a vita, úgy gondolom, beszélnünk kell majd arról, hogy ez hogyan viszonyul a hamisítás kérdéséhez és ahhoz, amit az Európai Parlament annak idején képviselt a vitában. Remélem ezáltal sikerül egy konzisztensebb, következetesebb megközelítést alkalmaznunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Kérdezem, hogy a Libe szakbizottság tagjai szeretnének-e hozzászólni, illetőleg a KONT szakbizottsági tagoknak van-e mondandójuk. Ha nincs, akkor megadom a jelentéstevőknek a szót. Senki nem kíván hozzászólni, akkor most a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Csak megvigasztalnám Dejon kollégát, látható ebből is, hogy a néppárt igazi néppárt. A szó legszorosabb értelmében. So, dazu... Elnök? Jó, hát ezzel kapcsolatosan most nem kérem ki az Európai Bizottság álláspontját, véleményét. Szeretne még valaki szólni? Úgy látom, nem? Akkor köszönöm szépen a jelenlévőknek. Csak szeretném bejelenteni a Libe szakbizottsági tagoknak, hogy nekünk el kell hagynunk ezt a termet, át kell vonulnunk egy másik terembe. Tehát a Libe szakbizottsági tagok átmennek egy másik terembe, és folytatják az ülést. A Jan 4Q2 ülésteremben folytatjuk a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vielen Dank, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. <laughs> das war richtig. Also, wir schließen das gemeinsame, die gemeinsame Sitzung. A közös ülést ezzel lezártuk, és egy rövid szünet után 10 órától folytatjuk a KONT szakbizottsági ülést.